közösség egy határon átnyúló különféle keresztény fele, felekezeteket egyesítő szervezet Dél- és Észak-Írország képviseletében. Ők helyezkednek el a galérián. Üdvözöljük Önöket! Köszönöm, hogy üdvözlik őket. Véletlen az, hogy én vagyok most éppen, én elnöklöm az ülést, és éppen itt vannak az ír vendégek parlamentre és a bizottsággal fognak találkozni az, egy, az egyházi szervezetek képviselői. Fontos elmondani, hogy az Ír-szigeten működő egyházak nagyon fontos szerepet játszottak a béke folyamatban, és ezt a mi parlamentünk is erőteljesen támogat. Éppen múlt héten láttuk vendégül azt a nagyon pozitív kiállítást, amely az EU béke finanszírozás ö, eredményeit mutatta be az Ír-szigeten, az írköztesekben és Észak-Írországban. Kérem adják át önök is az üzenetet, hogy támogatjuk a folyamatot. Most is, mindig is azt tettük. Köszönöm, hogy eljöttek, kedves vendégeim. Szorán Majsze úr elhagyta a szocialista frakciót november 22-től, és a néppártos csatlakozott november 29-i dátummal. Még egy bejelenteni való. A jogi